Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, s'ouvre la deuxième... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, akkor elkezdjük a mai meghallgatásunk második részét. Célunk, hogy elgondolkodjunk az euróövezet esetleges költségvetésének felállításán. Az euró övezet kormányzása nem volt válasz az összes problémára, gazdasági növekedés és munkahelyteremtés területén, úgyhogy van mit javítani. Jelentést kezdeményezünk, pontosan ebben a témában, tehát a gazdasági irányítás témájában és az euró övezet költségvetésének témájában. külső szakértőket is megkértünk arra, hogy mondják el véleményünket. Ma neves szakértőket hívtunk meg ide, hogy ezzel is segítsük az előrehaladást ebben a témában. Roberto Gualdieri, ki egy másik szakbizottság elnöke, ma nem tud itt lenni. Vidgán úr helyettesíti. Szeretném a szakértőinket üdvözölni Dönál köré urat, aki az Európai Központi Bank igazgató tanácsának egyik tagja, Klaas Knot urat, a Holland Központi Banktól, és Xavier Rago urat, aki Párizsból érkezett, a Párizsi Gazdasági Intézettől. Az európai költségvetés témáját fogjuk körüljárni, és közben megismerjük a monetáris politika specificitásait. Ki tudja, mikor jönhet létre egy politikai mix Európában, ahol, amely megvalósítja ezeknek a szakpolitikáknak a megfelelő elegyét, tehát a gazdasági költségvetés és monetáris dimenziókat is. Egyik meghívott vendégünk nem tudott eljönni, mert gyengélkedik. Először megadom jelentéstevőinknek a szót, hogy bevezessék ezt a témát. Egyikőjük te- teszi meg a bevezetőt, és a másik társ jelentéstevő fogja majd ezt lezárni. A vendégeknek egyenként 10 perce lesz, és utána pedig árnyék jelentéstevők következnek két percre. Aztán a szakértők 5 percben válaszolhatnak az összes kérdésre, amit az egyik jelentéstevők vagy jelentéstevők tettek fel, és ha még marad időnk, akkor az egyéb képviselők is feltehetnek kérdéseket a következtetéseket pedig majd az egyik társ jelentéstevő fogja levonni. Benoit Köré úr következik. Örülök annak, hogy időt, szokott, időt tudott szakítani erre. Nem, elnézést, vit az elnök. Beresz asszony lesz az első, aki fölvezeti a témát, elnézést kér az elnök Beresz asszonytól. Megbocsátok, elnök úr. Köszönöm a szakértőknek, hogy elfogadták meghívásunkat. Reimer bőgével, mióta elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, azt hiszem már egészen elmerültünk a szakértők tömkelegében, annyi szaktanácsot kaptunk már. Úgy döntött a két szakbizottság, a Költségvetési és a Gazdasági Szakbizottság, hogy egy együttesülést tart. Azt hiszem ez az első alkalom, hogy egy ilyen témában ülést szervezünk az Európai Parlamentben, tehát az euró övezet költségvetését még nem tűzték ki ülés témájául. Már a Maastrichti szerződés ideje alatt ez felmerülhetett volna ez az elképzelés, de akkoriban a Dolor Bizottság másként gondolta a működést. A válság során azonban mindenki úgy gond, mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy vajon nem a Maastrichti szerződés visszássága e az, ami okozta ezt a problémát. Ezután számos jelentés született, számos bizottság foglalkozott ezzel, volt a bizottsági blueprint, volt a négy elnök, majd az öt elnök jelentése. Tehát nagyon sok elképzelés van már erről. Most mindig is a részletekben volt hiányunk, hogyha minden adat rendelkezésre állt volna, akkor bőgével mi már megírtunk volna egy jelentést de nap mint nap újabb javaslatok látnak, látnak napvilágot, és bizony sokszor ellentétes véleményeket is hallunk. Ami, amit a magam részéről elmondhatok, kezd kivonala, körvonalazódni valami, és hadd mondjam el azt, hogy a jövőben, illetve a mai napon euró övezett költségvetésnek fogom ezt a költségvetést nevezni. Az első számú funkció az kell, hogy legyen, hogy a sok hatásokat el tudja viselni. A stabilitási paktumon túlmenően. A második funkciója pedig a konvergencia lenne, mert úgy tűnik, hogy az uniós költségvetés az euróvezetben nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. hetedféle forrás elképzelhető. Az első, a stabilitási mechanizmuson keresztül egy európai költségvetés. Sokféleképpen fel lehet ezt használni, erről különböző elképzelések vannak, de hát a stabilitási funkciót a bankunió kiteljesítésén keresztül, tehát ezt a kérdést ilyen szempontból is vizsgáljuk. A lényeg az, hogy a szimmetrikus vagy aszimmetrikus sok hatásokat gyengíteni tudjuk, vagy és például egy automatikus munka nélküli segélyrendszert is bele lehet ebbe iktatni. Ott van tehát a konvergencia hatás, strukturális alapokat is ki kéne ekkor igazítani, tehát ez is változna, avagy a több éves pénzügyi keretnek a felülvizsgálatánál is sort keríthetünk erre az akcióra. Nem hiszem, hogy bárkit sokolta volna ezzel, de valójában ami hiányzik nekünk, és ezt Reimer Bőge is így gondolja, az, hogy jó érveink legyenek hogy meg tudjuk azokat győzni, akik a döntéseket hozzák. Kik hozzák ma a döntéseket? Azok, akik gyakran összeülnek, vagy az eurócsoport szintjén, vagy pedig az ECOFIN-ben, vagy leginkább a tanácsban. Az önök véleménye sokat segíthet nekünk, ugye valójában már egy egész könyvtárnyi anyagunk van ebben a témában, de mi az igazi érvek, a jó érvekre lennénk kíváncsiak, hogy hogyan lehetne ezt az akadályt átlépni, hogyan lehetne meggyőzni a döntéshozókat. Ebben kérjük a segítségüket. Önök, köszönöm Permans Berez. Most pedig Bőge úr, majd a következtetéseket fogja levonni. Bönvá Köré úr következik, parancsolat. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul folytatom, de először szeretnék az anyanyelvemen el köszönetet mondani az, az elnök úrnak, uraknak, illetve az előadóknak, hogy elkezdték az eurózóna költségvetési kapacitásával kapcsolatos vitát úgy érzem, hogy nagyon fontos erről beszélni, erre a politikai megközelítésre nyilvánvalóan szükség van. és azt hiszem, hogy ez megfelelő keretbe helyzi, mint azt, amit majd elmondok, és folytatom angolul. Well aware that the political attention uh, generally is focused. Mindennyian tudjuk, hogy a politikai figyelem máshova össze, összpontosul, de az Európa, a gazdaság és monetáris unió kiteljesítésére szükség van. Mit jelent ez? Ez főként azt, hogy az ellenálló képesség és a sokoknak való ellenállás megrázkutatásoknak való ellenállás képessége az, ami javítandó, alapvetően ebből kell kiindulni akkor is, hogyha a politika figyelmét más témák kötik le. És hogyha a gazdasági fellendülés valóban esetleg bizonyos oknál fogva nem következik be, akkor a migrációval és a terrorizmussal is sokkal nehezebb lesz szembe nézni. az gazdasági fellendülés, vagy a, vagy a kirábalás ebből a gazdasági válságból igencsak lassan zajlik, a, a globális gazdaságot pedig a geopolitikai kockázatok és a bizonytalanság tartja sakban. Nagyon sok uniós tagállam továbbra sincs fényes helyzetben, és éppen emiatt felmerül bennünk a kételj, hogy ezeket a kételyeket hogyan tudjuk eloszlatni, hogyan tudjuk, ha megbizony, tudunk megbizonyosodni arról, hogy valóban készenünk az előttünk álló megpróbáltatásokra. És nem az a feladatom az LKB képviseletében arról beszélni, hogy az eurózónának milyen legyen a felépítése, ez a politikai viták eredményeképpen születhet meg ez a döntés. Én alapvetően csak arról beszélhetek, hogy miért van szükség ilyen fiskális kapacitásra, Miért nem ez a, a, a csoda szer, amelyet az EMU, a Gazdaság és tényleg egyik napról a másikra csodálatosan működővé válik. Az biztos, hogy mérföldkőhöz értünk, elutazás, útelagazáshoz az egyik a felelős nemzeti fiskális politikák útja, a másik pedig az eurózóna közös fiskális politikájának az útja. A kettő között választani kell. Politikai és filozófiai eh, döntés ez. Alapvetően úgy érezzük, hogy gazdasági szempontból a kettő kiegészíti egymást, mind a kettőre szükség van bizonyos mértékben. El is mondom, hogy miért. Először is a fiskális politikák úgy tudnak csak hozzájárulni a makrogazdasági stabilizációhoz, hogyha biztosítják, hogy a pénzpiacok, és a, a polgárok valóban bíznak a rendszerben. Ez a fajta bizalom, ezt kell helyreállítani, ezért olyan fontos a makrogazdasági stabilitás helyreállítása. Ez nem ez, ez, ez gazdasági szükségesség és politikai szükségesség, ehhez olyan gazdaságirányítási rendszer van szükség, ami gazdaságpolitikákat koordinálja, az embereknek pedig bízniuk kell abban, hogy a közös szabályokat mindenki tiszteletben tartja. Annyit hagy fűzzek csak hozzá, hogy bármiféle közös fiskális kapacitást vagy jelenleg vagy jövőbeni adókkal fogunk finanszírozni. Ugyanazok az európai polgárok és európai cégek fogják kifizetni ezeket az adókat, akik most nemzeti költségvetéseket eltartják. Nyilván az alapok, csak biztos alapokra épülhet erős ház, erős európai fiskális berendezkedés és gazdasági monetáris unió. Ez azt jelenti, hogy a fiskális puffereket be kell építeni a nemzeti költségvetésekben annak érdekében, hogy a jövőbeli ilyen sok hatásoknak ellen tudjanak állni a stabilitás és növekedési paktum további felülvizsgálatára van szükség, van-e módosítani kell, hatékonyabbá kell tenni, hogy valóban magukének érezzék a tagállamok, megfelelő ösztönzőket kell kialakítani. Ez egy nyílt kérdés, ez megint olyan kérdés, amely sokkal távolabb mutat, mint a ma esti megbeszélésünk vagy eszmecserénk. Érdekes és fontos, de nem ez a témánk, csak fölvillantottam ezt. Ezen a ponton annyit mutatok el, hogy a bizalmat nem tudjuk helyreállítani, hogyha a továbbiakban is a jelenlegi szabályokhoz ragaszkodunk. De azt láthatok a válság alatt, hogy monetáris politikai eszközök nélkül, tagállami szinten, hiszen a monetáris unió definíciója ez, a fiskális politika túlterhelté válik akkor, hogyha az ország specifikus sokatások túlságosan nagyok, illetve hogyha a gazdaság nem tudja felszívni ezeket a megrázkódhatásokat, megrázkódható hatásokat. Éppen ezért fel kell készülnünk erre, a bankunió részben erre, erről szól, hogy az ilyen pénzügyi sokkok hatását így vagy úgy csökkentsük, tehát a bankunió már egy jó irányba tett lépés, ugyanakkor az eurózóna nem lesz mostantól immunis a válságokra. Az öt elnök jelentése pontosan a sok fel szívó hatás javítására szólít fel, tehát hogy jobban ellen tudjunk állni ezeknek a sok hatásoknak erre kell felkészülni. Az eurózóna fiskális kapacitását többféleképpen tudjuk végrehajtani erről már beszéltünk, egyszerű makrobiztosítás, e, e, egy teljes eurózóna költségvetés, amely közül avakat is szolgál, is opciók között felmerül végső soron, a különböző felépések elegyéről politikai döntést kell hozni. Ez egy jó lehetőség arra, hogy elbeszélgessünk arra is, hogy mik a kollektív szabályok az eurózónában és Európában, azt hiszem, hogy erre a vitára nagy szükség van éppen itt az ideje, és ez nem csak a gazdaságról szól. Nem szeretnék most nagyon a részletekbe menni, hiszen alapvetően ez egy politikai döntés lesz majd. Itt igazán ebben mi nem tudunk beleszólni. Az igazi kérdés az, hogy hogyan tudjuk maximalizálni az EMU, tehát a monetáris és gazdaság és monetáris unió működését, azt úgy érzem, hogy ennek három dimenziója lehet. Az első, a fiskális erőforrások közös beadása, függetlenül attól, mi a természete és a nagysága ezeknek, ez csak akkor működik, hogy a szolidaritást kiegészíti a felelősségtudat is. Mit értek ezen? Nos, azt, hogy a fiskális kockázat megosztása a monetáris unióban eh, azzal jár, hogy közös döntéshozatal, közös erős intézményekkel legyen kiegészülve, tehát itt is előre kell lépni, ez a hitelesség egyik ára, amit meg kell fizetni, az eurózóna közös fiskális kapacitásához akkor férhet valaki hozzá, hogyha a gazdaság és növekedési paktumot teljes, tiszteletben, teljes mértékben tiszteletben tartja. Ez előfeltétele annak másodszorban. A fiskális politikákat piaci kiigazításokkal lehet eh, erősíteni. Ludwig Erárdot most félreidézném eh, annyi fiskális unióra van szükség, amennyire szükség van, és annyi piaci kigazítás, illetve monizmus, amennyit csak lehet. Itt erősebb határon átnyúló tőke kapcsolódásokra is szükség van, ehhez az egységes belső piac kitesítésére van szükség a szolgáltatások terén. A lehető legnagyobb mértékű kockázatmegosztás gazdaságban annak érdekében, hogy az állami pénzek által finanszírozott közös kockázatvállásról tartható legyen. A harmadik dimenzió pedig véleményem szerint az, a, a előzetes kockázat megosztás, ami minden biztosítás, hiszen ez is egy biztosítási fajtának tekinthető, központi eleme. Tehát ez azt jelenti, hogy egy konvergencia folyamatra van szükség, egy valóban ellenálló gazdaságok építése érdekében egyértelmű reform útvonalra van szükség a fiskális kapacitás iránti elkötelezettségre, ugyanakkor a konvergencia folyamattal párhuzamosan együtt az Európai Unió tagállamainak gazdaságai ellenállóbbak lehetnek. Ehhez politikai konvergenciára is szükség van, hiszen hogyha egy új gazdasági konvergencia folyamatot szeretnénk nyitani, akkor az alapelvekről meg kell állapodni, a mechanizmusokról, ehhez pedig politikai konvergenciára van szükség. Tehát zárásképpen annyit mondjak, mondjak el még csak egy gondolatot. A kisebb veszélyek elleni védelem a fiskális unión belül erről beszélünk. Ez nagyon fontos, de ezt stratégiaként is használhatják arra, hogy egy közös fiskális kapacitás felé való elmozdulást a, a távoli jövőbe toljuk. Egy fokozatos és feltételekhez szabott folyamatra gondolunk mi. Először is a nemzeti szent szintű fiskális kapacitás előállításra van szükség, aztán a gazdasági e, ellenálló képesség konvergenciájára kell gondolni, hívjuk ezt gazdasági uniónak, illetve az intézményrendszer erősítése az eurózóna szintjén. Olyan komoly gazdasági irányító és kormányzó intézményekre van szükség, amelyek ennél ezen fiskális kapacitás kihívásához fel tudnak nőni. Azt hiszem, hogy ennyit mondanék el itt tényleg pontosan 10 percben bevezetőként, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Merci pour cet exposé, Monsieur Curé. Köszönöm szépen, Curé úr, prezentációt és a magyarázatokat, amelyekkel szolgált. Valóságos politikai vállalást kell a projekthez, ez nyilvánvaló. Most a holland ö, jegybank elnöki, Klaznot úr kapja meg a szót. Bankelnök úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! jelentéstevők, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást, mely kapcsán részt vehetek a e meghallgatáson az Eurózóna költségvetési kapacitásai taglalandó, és köszönöm, hogy megosztatom gondolataimat önökkel ebben a témában. Remélem segíti a közös együtt gondolkozást. A dokumentum, amely elkészült, már meglehetősen gazdag betekintést nyújt. E lehetőségbe mit érhet el és mit nem érhet e el. Viszonylag széles merítésben különféle funkciókat vesz számba, beleértve a konvergencia segítését, reformok kezdeményezését és utolsó lehetőség, utolsó hitelező funkciót is beleértve ám szerintem a legnagyobb hozzáadott érték a stabilizáció volna. Az aszimmetrikus sokkokban való stabilizáció. Ennek négy aspektusát emelném ki, amely egy európai ö, stabilizációs alapnak fontos szerepe lehet. Majd beszélek arról, hogy a fiskális pozíciókra a üzleti ciklusok milyen hatással lehetnek, az eurozóna szinten milyen kapacitások vannak, és tagállami szinten milyenek a különbség az ex ante kockázatmegonzás és az ex post újraelosztás között az egyirányú transferek révén, és néhány szó a végén a magán, illetve köz kockázatmegosztás megosztás relációjáról. Ám ezen aspektusok előtt hagy emlékeztesek arra, hogyan alakult a költségvetési politika a válságtal az EMU-ban nem tűnt először egy föderális költségvetés folyatása fontosnak, mert úgy tűnt, hogy a tagállamok nemzeti költségvetésé képesek az asztematikus sokokat kezelni, amíg tartják a sabátos és növekedési paktumot. Sajnálatos módon azonban a helyzet másképp alakult, és több tagállam költségvetési politikája nem tudta ellátni stabilizási funkcióit. Részben az volt ennek az oka, hogy nem volt elégséges korábban, a válság előtt sem a költségvetési fegyelem több tagállam a középtávú célt ugyan tartotta, a nagyjából egyensúlyban levőt, de ez csak, ez csak, ez csak a tervekben szerepelt így, nem a valóságban. Ezen túl a, a sokkot, az államháztatási sokkot a nagy, felnagyította az a makrogazdaság is, egyensúlyhiány már korábban is érvényesült. Azok az államok, amelyek a legsúlyosabb egyensúlyhiányban szenvedtek, Görögország, Portugália, Spanyolország, Írország. 2009-ben a deficit általában majdnem 11%-a volt a GDP-nek, magasabb, mint akár csak egy évvel korábban is tervezték. Ennek eredményeképp hosszabb távú államháztartási konszolidációra volt szükség több tagállamban 2011-től 14-ig. Az általános fiskális állapot szűkülés volt az eurozónában, pont akkor, amikor a monetáris politika éppen kezdte elérni a nulla szintet, E kivételes körülmények között a költségvetési stabilizációs alap legalábbis elméletileg segített volna az aszimetrikus sokkok kezelésében a tagállamokban, és hozzájárult volna egy kiegyensúlyozottabb policy kialakításához az egész zónában. Mindemellett világosá vált már az EMU létrejötte előtt is, hogy stabilizációs alaptervezése sokkal bonyolultabb a valóságban, mint elméletben. Nagyon nehéz tudni azokat a feltételeket teljesíteni, amelyekre révén politikailag elfogadható egy ilyen alap, és ezeket a feltételeket megemlítette az öt elnök jelentése is. Mivel korlátozott a támogatása egy nagy föderális költségvetésnek, az alap méretében szerény kell, hogy maradjon, és különösen nagy kihívás az állandó transferek és a költségvetési fegyelemre való negatív hatás kérdése. Ezzel kapcsolatban három fő gyakorlati kihívást említenék, és egy esetleges alternatívát. Az első kihívás az, hogy az aszimmetrikus fluktuációk típusa, amely a eurozónában tapasztalta volt, nagyon nehezen stabilizálható eredményesen korlátozott fiskális kapacitások révén. A stabilizációs alapok általában az üzleti ciklusra alapulnak, az üzleti ciklusnak meg általában 8 éves időszakos a lefutásuk. Egy ilyen korlátozott időtartamban persze az alap kifizetései csak átmenetiek lehetnek, és a működési keretei. Ugyanakkor, ha a tagállami üzleti ciklusokat nézzük az eurozónában, meglepően szinkronizáltak 1999 óta. Az aszimmetrikus, fluktuáció sokkal nagyobb volt és hosszabban tartó azért, mert a pénzügyi ciklushoz igazodtak, nem az üzleti ciklushoz, amelynek majdnem kétszeres se a tartalma, 16-18 éves, a beszélések szerint, és az egyensúly hiányok bizonyos verseny, képes árversenyben, hitel tömegben és ingatlan árakban is megvalósultak. Mindez vég, végrehajtatósági kihívásokat jelentett, amelyek növekedtek. Ezekre nem nagyon figyelt még az öt elnök jelentése, sem, meg más sem. Más jelentés sem. Úgyhogy az az, az, az alap, amely csak az üzleti ciklusokra alapul, csak a pénzügyi ciklus kisebb részét tudja stabilizálni. Egy olyan alap azonban, amely a pénzügyi ciklus léptékében gondolkozik, sokkal hosszabb távú transfereket igényelne, mint amit a tagállamok most el tudnának fogadni politikailag. A második nagy gyakorlati kihívás, hogy a költségvetési kapacitásépítés nyilvánvalóan a, e, interaktusban van a tagállami államháztatásokkal, például európai szinten adókat kéne kivetni. Ám végső soron minden adót ugyanazon európai adófizetői csoport fizet meg. Nem lehet a űrbeli idegen lényeket megadóztatni, mindig ugyanazok fizetik az adót. Egy olyan föderális alap, amely létrejön, nyilván csökkentené a nemzeti tagállami adólapokat, és az egyes tagállamok fiskális mozgásterét csökkenteni. Ez a probléma súlyosabb, mert még súlyosabbá válhatna, hogyha az alap hitelt vehetne fel. Hiszen ez a mint túl egy föderális deficit ollót nyithatna meg. A jelenlegi adórendszerekben, amelyek működnek a tagállamokban, és stabilizáció alap jó lenne, ha nem vezetne nagyobb adóterhekhez vagy hiteltömeghez. Ugyanakkor a stabilitási növekedési paktum végrehajtásából is beavatkozhatna ez alap létrehozása. És úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet eltekinteni attól a konklúziótól, hogy bármely fiskális kapacitás építése az erőzonat szinten össze kell kapcsolódjék sokkal szigorúbb betartásával azon államáltatási szabályoknak, amelyek tagállami szinten kell érvényesüljenek, még inkább koncentrálva az adó a hitelszintekre és a jövőbeli ö, adópolitikákhoz. A harmadik kihívás és stabilizációs alap a közkockázat megosztást növelni, hiszen ez a célja. Az EMU-ban ez jelentősen nőtt az elmúlt években ez a kockázat, például olyan mechanizmusok révén, mint az Európai Stabilizási Mechanizmus. És bár ez önmagában nem baj, az alapprobléma e mögött az, hogy az EMU továbbra sem működik elég jól egyes szakpolitikai területeken, amelyek pedig fontosak a tagállamok itt jelentősen különböznek. Nem csak a, a, a folyó fizetési mérleg hiányát illetően, meg az államadóságot illetően, hanem mennyire rugalmasabban képesek versenyképességhez igazodni, meg általában az intézmények működésének minősége milyen. milyen. És stabilizációs alap ilyen körülmények között könnyen vezethet oda, hogy állandó egyirányú transferek valósulnak meg, ahelyett, hogy tényleges, méltányos ex ante kockázatmegoldás, megosztás jönne létre. Tehát ne le, ahelyett, hogy tudnák mindenki már előre, hogy ho, merre fognak menni a kifizetések. A közkockázat megosztás további növekedéséhez, tehát az kell, hogy sokkal erősebb szakpolitikai koordináció valósuljon meg, és a kockázat csökkentés erőteljesebben alakuljon. A gazdasági és monetáris uniót sokkal jobban meg kéne feleljen a gazdasági növekedési paktum előrásainak is, meg a makrogazdasági egyensúlyhiány eljárásokat is be kéne tartani sokkal szigorúbban ahhoz, hogy megelőzzük azt, hogy a fiskális sokokat felnagyítsák ezek az egyensúlyhiányok, ahogy ez történt a válság alatt. És a gazdasági és monetáris unió a gazdasági struktúrák sokkal nagyobb konvergenciáját is megkövetelni, amely egy erősebb koordináltált termék- és munkaerőpiaci egyeztetést igényel. Ezen kihívások fényében a szakpolitusok kell körülöttőként elgondolkozzanak bármilyen alaptervezése előtt, hogy milyen követelményeket hárít ez az EMU más területeire adott esetben. Mindemellett, és ez a negyedik és utolsó meglátásom, más módjai is vannak a sokkok stabilizálásának. Van egy jól ismert tanulmány, mely bemutatja, hogy az Egyesült Államokban például a, a magán kockázatmegosztás integrált pénzügyi alapok működés révén sokkal nagyobb százalékban puhítja fel, vagy, vagy enyhíti 62 százalékban az aszimmetrikus sokokat, mint ez a 13%, amit a föderális, a szövetségi költségvetés tesz. A kanadai és német tanulmányok is nagyon hasonló eredményekre jutottak ez irányba. Tehát a, a magán kockázat megosztási mechanizmusok sokkal nagyobb potenciája bírnak, potenciája, mint a közmegosztások, ám sajnos sokkal kevésbé fejlettek az EMU-ban. A magántőke mozgások éppen, hogy sűrűpítatták a válságot a, annak idején, amikor prociklikus tőke menekülés volt érzékelhető. Jobb volna, hogyha sokkal robusztus pénzügyi integráció valósulna meg, és jobban megelőznénk a prociklikus tőke menekülést a tőkepiaci unió nagyon jó kiinduló pont lehet, és ehhez az kell, hogy még mielőtt egy szövetségi költségvetésen gondolkoznánk el, a sokkok lazítása már piaci eszközökkel is megoldható, ezen is kellene dolgozni. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönjük ezt az expozét. Most pedig Xavier Rago következik, a Párizsi Gazdasági Egyetem elnöke. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a jelentéstevőknek is, hogy alkalmat biztosítanak arra, hogy kifejezem véleményemet ebben a kérdésben. A gazdasági konjunktúrák Párizsi Intézetén is dolgozom, az ő nevükben fogok most hozzászólni. Ők is tanulmányozták az európai költségvetés kérdését, és ha megengedik, akkor franciául fogok beszélni. Nagyon nagy szükség van arra, hogy európai szinten is megbeszéljük a, ennek a költségvetésnek a kérdését. Ez egyfajta pragmatizmust visz az európai vitába, mégpedig a stabilizáció kérdését az öt elnök az öt elnök jelentésében is a stabilizáció kapta a fő szerepet. Ez egyfajta újdonságot jelent azokhoz a vállalkozásokhoz képest, amit, amelyeken végig tekintett Pervans Berez. Érveket kell tehát találni, amelyek túlmutatnak a technikai, szakmai jellege. Nos, tehát egyfajta új dimenzió a pragmatizmus, amelyel összehasonlítjuk az Európai Unió költségvetését más federatív jellegű csoportolásokéval, például az Egyesült Államokkal. Mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. A harmadik dolog, amiről beszélnék pedig a konkrétabb eszközök a politikai korlátok fényében, konkrétan az európai munkanélküli segély kérdését fogom körüljárni. Nos, azt hiszem, ma mindenki egyetért abban, hogy a Maastricht, a stabilitás és növekedési paktum kontextusa nem tette lehetővé az Európai Unió számára, hogy ellenálljon a válságnak. Ez egy olyan válság, amire lehetett számítani. Maastrichtban a Maastrichti alapgondolat az volt, hogy, hogy politikai összefogás legyen, de sajnos ez nem volt sikeres, mert túlságosan nagy hatásköre van a tagállamoknak, és nem tudunk ellenállni a válságnak. Nos, jelenleg nagyobb az infláció, mint amit megjelöltünk célként. Nagyon magas a munkadélküliség az egyes tagállamokban, aszimmetrikus módon alakult ez ki. Ez a mostani valóság. Ennek következtében számos európai jogszabály alakult ki, például a rugalmassági feltétel, és nagyon sok makrogazdasági elemzés született. A rugalmasság egyébként nagyon bonyolult dolog, eléggé nehezen érthetőek az európai jogszabályok, nem csak a polgárok, hanem az elemzők számára is. A kérdés csak az, hogy mennyire szavahihető így az EU, és egyáltalán pontosan milyen szabályokat kell figyelembe venni. Ezeket, mondom, a szakértők is nehezen tudják értelmezni. Mi hiányzott eddig? Nem volt meg a megfelelő kereslet Európában. Ezt makrogazdasági módon vajon hogy lehet megoldani? Tehát stabilizáció, reformra van szükség, ez egy igen komoly kihívás. Ha megnézzük a, a többi föderatív szervezetet, ahol van egy közös fiskalitás, akkor az látható, hogy az európai költségvetés nevetségesen kicsi a többihez képest. Általában a kiadások 2%-át jelenti az eurozónában ez, a központi költségvetés. Kanadában ez a számadat 8-szor ekkora. Ilyen kis föderatív költségvetéssel egyetlen szervezet sem rendelkezik, ugye pedig ennek az lenne az értelme, hogy stabilizáló hatása legyen. A stabilizáció szempontjából két érvet hadd mondjak el, vagy két jellegzetességet. Egy, a tagállami költségvetés koordinációja, koordinálása, másrészt pedig a kontraciklikus hatásokra való reakció. Benoit Curé az előbb említette, hogy a koordinációt is nagyon át kell gondolni, második, a második szinten pedig meg kell nézni, hogy pontosan milyen föderatív eszközöket alakítunk ki. Hogyan nézhetne ki a koordináció? Szerintem gazdasági ellenzésre van először is szükség. A European Fiscal Board-ot kell kialakítani, az öt elnök jelentésében szerepel ez az elképzelés, és ez a fajta európai tanács független elemzést készíthetne arról, hogy mennyire felelnek meg a stabilitási paktumnak az egyes eh, tagállami költségvetések, és ugye eh, eh, közvetve ez hozzájárulhat a makrogazdasági stabilizációhoz is. Nos, Mindez az a hatással is járhat, hogy az euró övezet költségvetése stabilizálódik. Ez egy központi kérdés, és erről mindenképpen beszélni kell európai kontextusban, tehát hogy egy ilyen független tanács fölállhat-e. Egyrészt a különböző ajánlásokat hozhatna létre ez a tanács, amelyet aztán az Eurogrupban, az Eurócsoportban és a parlamentben, az Európai Parlamentben meg lehetne beszélni, meg lehetne vitatni. Befolyása lehetne a tagállami parlamentek gondolkodására. Mint említettem, a koordináció tehát nagyon fontos, de gyakorlatilag lehetetlen végrehajtani a tagállami költségvetések koordinálását középtávon. A monetáris politika koordinálása annyira lehetetlen volt, hogy ezért jött létre végül az euróvezet. Hogyha európai költségvetést hozunk létre, ez azt jelenti, hogy túllépünk a tagállami költségvetéseken, ugyanezt optimalizálni kell, tehát a tagállami költségvetéseket, de ennek vannak korlátai, és ezzel a szintváltással lehet a stabilizációs hatást elérni. Knotur említette, hogy számos nehézséget vetesz fel. Például, hogy, hogy hogyan lehet a bevált nemzeti gyakorlatokat egymással kompatibilisé tenni, hiszen eltérők a szokások a különböző tagállamokban. A nehézségek dacára ezt a célkitűzést meg kell próbálni végrehajtani. A legfőbb eszköz a gazdasági hat, hatásosságban, amely megfelel annak a követelménynek, hogy eltérőek a tagállami szokások. Ez az európai szintű munkanélküli segély lenne, vagy munkanélküli biztosítás. Ez egy kontraciklikus euró övezetben érvényes eszköz lenne. Megint pragmatikusan fogjunk hozzá ehhez a dologhoz, van, ott van az amerikai példa. Olyan eszközre van szükség, amely megfelel annak követelménynek, hogy, het, hogy heterogének az európai rendszerek, Egyébként az, az amerikai államokban is különbözőek a befizetések erre vonatkozóan az is fontos, hogy a hosszú távú munkanélküli esetében is elég magas legyen a munkanélküli segély, és ez megmaradjon, ez a fajta szolgáltatás akkor is, hogyha válság sújt le Európára, és hogyha nagy a munkanélküliség iráta. Egy ilyen típusú munkanélküli biztosításnak a részleteiről most nem szeretnék beszélni, mert többféle javaslat él, Ahhoz, hogy egy ilyen federatív költségvetést ki tudjunk alakítani, kell egy konkrét eszköz, amely kompatibilis az euróövezet tagállamának rendszereivel, ugye megint heterogén rendszerről van szó, van szó. Kapcsolódik ehhez az, hogy milyen hosszú ideig működőképes egy ilyen munkanélküli határ biztosítás. Kérdés, hogy ez a munkanélküli biztosítás eladósodhat-e? Hogyan lehet ezt megoldani? Hogyan lehet kontraciklikusan a makrogazdasági kockázatot kezelni? Ezt szerettem, vagy itt, itt azt hiszem, hogy most megállok, bár még mást is szerettem volna mondani, de idő már nem nagyon van. Nagyon fontos az, hogy a stabilizációt megvalósítsuk, és azon is el kell gondolkodni, hogy a válságban számos szabály született, ezeket nem mindig alkalmazták, és nem alkalmasak nem válságos időszakokra. És nagyon fontos lenne az, hogy egy konkrét eszközt kifejleszünk, mégpedig a munkanélküli biztosítást. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy felvázolta a helyzetet és meg a a gondolata is. Most pedig a két jelentéstevő következik ismételte, akik reagálni fognak a szakértők expozéjaira. Bőge úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az érdekes magyarázatokat, Kori úr. Két nagyon fontos dolgot tett világosá, egyrészt a gazdaság és devizaválságot szeretné megmenteni, annak ellenére, hogy most válságban vagyunk, ám a szolidaritás és a bizalom nélkül az együttműködésben, a tagállamok között együttműködésben ez nem fog sikerülni. A második dolog, azt mondta, a jelenlegi szabályok betartása nélkül nem jöhet létre a bizalom. Hát éppen ez a pont, amely körül forog a dolog. Ha az eszközökről beszélünk, amelyek nekünk segíthetnek, abban, hogy az euró keretfeltételeket illetően stabil maradjon, és a globális faluban továbbra is megálljon és terjedni tudjon. Ugyanakkor a szuverén nemzetállamok klubjében, klubjában ez nehéz lesz, és hozzáteszem az euró kérdésében, meg néhány állhatatos politikai kérdésben, a trust fundok esetében, vagy adott segélyezés esetében is, üdvözlöm és helyenesnek tartom azt, hogy folyamatosan legyen egy olyan folyamat, amely nem a, amely a, mód, a, a közösségi módszert arra koncentrál. Tehát a belső piacban a deviza, az euró minden más kivétel. Lehet, hogy hosszú távú kivétel, vagy az eurozóna felé való haladásban van. És ezt a, ezt a pozíciót nem lehet megkérdőlezni hogy ezt az elemet egyre inkább outsourcoljuk kormányközi szintre, ez csak rontja majd a helyzetet, és nem javítja semmiképp. A következő kérdésem volna, van-e ön szerint olyan fejlemény, amely alapján mondhatnánk, hogy a bank kockázatok és egyéb kockázatok leépítése leépíthető, és így az adófizető által vállalt kockázat is jelentősen csökkenthető, Elég messzire mentünk -e ez irányban? Másodszorban, hogy látja egy fiskális kapacitás felépítésének lehetőségét a most működő eszközök fényében, az ESM, a strukturális alapok, a kohéziós alap fényében, amely bizonyos célra jöttek létre, illetve az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezést, és milyen szükséges finanszírozási tömegekről van szó annak érdekében, hogy az 1%-os BNP költségvetési hozzáálláson ne kelljen túlmennünk. Nagyon gyorsan felmerül még az a kérdés is, hogyan fogjuk kezelni ezt a kapacitást, csak az eurozónára vonatkozna, vagy megnyitnánk a nem euróállamok előtt is, ahogy ez történt az Euró Plus csomagban 2011-ben történt, és el tudják képzelni azt, hogy az egész politikai-gazdasági helyzet fényében, amelyben most az Európai Unió van, lehetőség szerint egy fokozatos tervet kell bevezetni, hogy lépésről lépesre lehessen bevezetni. Egyrészt bemutatott azt, hogy betartjuk a szabályt, és aztán utána vezetünk be új pótlagos elemeket, annak érdekében, hogy fent szinten is megvalósuljon a kölcsönös bizalom, és így lehet egy fiskális kapacitás megvalósítható célját elérhető módon kitűzni. Köszönöm, Bőge úr, Berez asszony. Köszönöm. Tényleg csak távirat és stílusban tennék fel kérdéseket. Brunoától azt hallottuk, hogy fokozatos és feltételekhez kötött lesz ez az egész, de én nem a menekült válságra gondolok, nem az britekkel folytatott tárgyalásokra, hanem csak arról beszélek, hogy a monetáris politika elérte a saját határait. Tehát a monetáris politika kihatása a gazdasági, az európai gazdaságra igencsak korlátozott. És hát ilyen európai kezdeményezés eh, eh, hiányában egyre nőnek a különbségek a tagállamok között. Kérdésem tehát, nyilván azt is mondhatják, hogy ez a politikusok dolga ezt eldönteni, de hát mégis itt vesznek ezen a meghallgatáson. Az intézményi felépítésről eh, hiszen egy eurózóna költségvetéshez megfelelő intézményi mechanizmusok is szükségeltetnek. Vannak különböző feltételek ebben a munkadokumentumban. Az egyik például, hogy az Európai Parlament az eurózóna költségvetésének értékelő szerepét ellátja majd, hogyha egy ilyen lesz. Ön szerint e, ez a követendő út. Knott úrhoz két kérdést intéznék. Az első, említette, tényleg csak érintőlegesen, a makrogazdasági egyensúly eh, hiány kérdését. Ön szerint eh, ezt az elemzést valóban eléggé eh, kihasználták, hogy ebből további messzemenő következtetéseket is le lehetne vonni. A negyedik megfigyelés, és erre vonatkozik a másik kérdésem, az volt, hogy hogy a private risk sharing, tehát a magán kockázat megosztás nagyon érdekes eredményeket hozhat. Ebben az esetben összehasonlította az eurózónát az amerikai helyzettel, ahol is, illetve Németországgal. Ez két furcsa eset, nagyon paradoxnak tartom, hogy ezt a két példát vette, hiszen mind a hiszen a védőháló a backstop, illetve az a költségvetés, amelyből a magán eh, kockázatvállalók segítségére lehet sietni, ezek eh, léteznek. A tőkepiaci unió körüli vita tudjuk, hogy eh, mekkora hullámokat vert. Hogyha valóban egy tőkepiaci unió kiépülő, akkor a pénzügyi piacokhoz a gazdasági szereplők könnyebben hozzáférhetnek, és így eh, a költségvetési politika végrehajtása sem lesz egyszerű. Úgy érzem, hogy ha az egyik előfeltétele a tőkepiaci uniónak a bankunió, ez ugye már megvan, a másik pedig ugye a backstop, a vétőháló megléte. A tőkepiaci uniót hogyan tudjuk így hitelesen elindítani? a monetáris politika használata a túlzott nyomást jelentő helyzetekben. Nos, pontosan ez folyik most tulajdonképpen. Hogyan lehet a konvergencia folyamatot hitelesebbé tenni? Ennyit szerettem volna elnök úr elmondani, de mindenképpen szerettem volna felvetni még egy gondolatot. Az Európai Parlamentben is sokan osztják azt a gondolatot, hogy a konvergencia kódex, a Maastrichti kritériumok tiszteletben tartása eh, eh, két olyan, két-három olyan célkitűzést kellene, tűztünk öt évvel ezelőtt, hogy tagállamok milyen eh, úton induljanak el a szerkezetváltással. Úgy érzem, hogy a mainál jóval komolyabb tagállami kötelezettségvállalást várnak ezen a téren. Köszönjük, Beresz asszony! ha a fordulok a meghívott vendégeink, az a két percben tudnak választ adni, az nagyon jó lenne. Két percet adnék mindennyiuknak, nagyon örülnénk, ha annyiba sikerülne beszorítani a válaszokat. Excusez-moi, mais j'ai des problèmes de voix. Elnézést, kicsit elment a hangom. Je vais commencer par répondre à, à Madame Beres. Euh... Válaszolnék Beres asszonynak először. Enfin, le, la convergence graduelle et conditionnelle. Említettem, a fokozatos és feltételekhez kötött konvergenciát. Én nem mondom azt, hogy a monetáris politika elérte a korlátait, a határát, de a költségvetési politika hozzájárulhat, vagy minél jobban hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, annál jobb. Tehát véleményem szerint nagyon gyorsan kéne föllépni. De a konvergencia folyamatra szükség van, egy egyszerű fogva. El kell azt kerülni, hogy ne egyirányú transzfereké váljon ez a költségvetési kapacitás. Ez egyáltalán nem célja, ez nem célja az alapító atyáknak, ez elkerülendő. A kohéziós alapok keretében, vagy ezeknek az összefüggésében kéne ezt megbeszélni. Demokratikus felelősség, vagy demokratikus szerep. Nem. A központi bank mindig az Európai Parlament pártján van. Kérdés az, hogy a tagállami parlamenteknek milyen szerepet osztunk. Kérdés az, hogy mennyire tudja struktúrálni az EKB a felépését, ahhoz, hogy politikai szempontból elfogadható legyen ez az egész, ahhoz mindenképpen szerepet kell osztani a, a tagállami parlamenteknek is. Már majdnem a két percnél tartok, elnök úr, de még mindig nem válaszoltam Bőge úrnak. Bőge úr a közösségi módszert említettem. Fontosnak tartom, hogy leszögezzük, hogy minden olyan mechanizmus, ami a, amit mellett döntünk, csak közösségi módszerrel gyakorolható. Jó lenne, hogy bizonyos mechanizmusokat, amelyeket nem a közösségi módszer szerint hoztunk létre, tehát ha ezeket ismételten a közösségi módszer körében tudnánk végrehajtani, az jó lenne. a banki kockázat és az államadóság kockázat közötti kapcsolat. Nos, én fontosnak tartom, hogy ezt a két kockázatot szét kell választani. Ez egy fokozatos folyamat, és középtávon lehet ezt megtenni. Nos, úgy gondolom, hogy arra is gondolni kell, hogy a bankok mennyire vannak kitéve az államadóság hatásának, de ez a kérdés olyan, amelyet mindenképpen globálisan, tehát világszinten kell megoldani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig Knot úr következik. Parancsolja, elnök úr. Köszönöm szépen az izgalmas kérdéseket. Nagy kihívás lesz reflektálni rájuk két percben, de hadd kezdjem én is először azzal, amit Madame Bares kérdezett. Kiváltképp a makró gazdasági egyensúlyhiány eljárást, hogy vajon megfelelően éltünk-e ennek lehetőségével. Hadd adjak néhány számadatot. Az eljárás viszonylag új, ám már történt értékelés az első év után, és nagyon sok ajánlás született, melyet az év után adtak ki. Ám az ajánlások közül csak 5 százalék került végrehajtásra a tagállamok részéről, aztán volt 50% az ajánlásoknak, ahol a tagállamok némi utánkövetést végeztek, de nem úgy és azt, ami ajánlat volt, és a fennmaradó 45% az összes ajánlásnak semmiféle figyelmet nem kapott. Ha megnézzük ezeket a számokat, vagy úgy nézzük, ahogy én, hát akkor ez éppen nem kiaknázása az eljárás lehetőségeinek, és ez bizony feltár egy problémát is abban, ahogy Európa egyes szabályokkal, magára vállalt szabályok, szabályokkal, ahogy bánik. Más dolog a, a szabályok létrehozása, mint a végrehajtása a szabályoknak, meg a betartatása a szabályoknak. És amíg a szabályok papíron ugyan ott vannak, de nem követik nyomon érvényesüléseket helyben, addig bizony baj lesz a bizalom építésével is, amiről éppen kollégája beszélt. Hogyan lehetne a, rálépni arra a pályára, ahol fokozatosan újra lehetne építeni a bizalmat, és aztán tovább lehetne lépni a kockázatmegosztás új formája felé, mert számomra az is teljesen világos, hogy a jelenlegi kockázatmegosztási mechanizmus az EMU-ban hát úgymond szuboptimális. Sokkal erősebb ehhez kapcsolatban gazdasági és pénzügyi unióról beszéltünk, állapotban meg 99-ben, és nem csak monetáris unióról. Hogy van-e elég időnk? Hát szerintem nincs más választásunk, mint hogy a fokozatos bevezetést vezessük, mert ha túlugrunk, túl, túl gyorsan lépünk, akkor nem igen sikerül majd a kölcsönös bizalmat kiépíteni. A bankunióról szólva, meg a, a, a bankok és az államadóság kapcsolatáról. Ezt nem eléggé tártuk fel, még tovább nyitva áll a backstop, meg a betétgarancia, meg a nulla kockázat kezelése, az, az állampapíroknak a bank ö, mérlegekben. Tehát ez egy nagy, Európában nagy ö, kérdés, hogy a jegybank nem jegybank már. Tehát ezeket kell kezelni első körben, és hogyha a piaci turbulencia, ami ez év első heteiben tapasztalható volt, mutatta, hogy a korreláció a CDS spreadek között a bankoknál és az állampapírok között növekedett. Tehát a, a bankok és az állampapír vagy államadóság közötti kapcsolatot nem sikerült felszámolni, teljes mértékben itt több tevékenységre lesz szükség. Monsieur Rago? Köszönöm szépen. Következik Rabó úr. Köszönöm. Néhány dologgal kiegészíteném azt, amit az előbb mondtam. Nos, ami a monetáris politikát illeti, van itt egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk. Jelenleg a monetáris politika nagyon heterogén Európában, de a bankrendszerre is vonatkozik ez illetve a hitelhez való hozzájutás sem egyszerű az euróvezet országaiban. Ez nagyon nagy kockázat a bankoknak. A bankunió véglegesítése szintén stabilizációs mechanizmus lenne, és ez is hozzásegítene ahhoz, hogy nagyobb fokú legyen a homogeneitás az euróvezetben. Tehát ez is segítene a stabilizációban. Nézzük a költségvetés méretét. Mekkora költségvetés kell a stabilizációhoz? Egyéb monetáris zónákban általában 15%-os költségvetésről van szó. A federális költségvetésben vannak olyan funkciók, amelyek nálunk nincsenek. Nálunk ezek tagállami kompetenciák általában a GDP 2-3 hogyha a GDP 2-3 százalékában szabnánk meg ezt a befizetést, annak bizony nagyon komoly stabilizációs hatása lenne. Ehhez fokozatos jelleg kell, de kis költségvetéssel is el lehet érni stabilizációs hatást. Nézzük a foglalkoztatási piacokat. több érv is mutat arra, hogy szükség van a közösségi szintű munkanélküli biztosításra. Szerintem problémáink nagyobb, legnagyobb része abból származik, hogy nagyon eltérőek a foglalkoztatási piacok Európában, és ilyenek voltak már a válság előtt is, és a válság alatt is. A versenyképesség, a strukturális reformok mindenképpen pozitív eszközök, de kiegészítő eszközként ez a fajta európai szintű vagy eurozóna szintű biztosítás is megfontolandó. A foglalkoztatási piacokat tehát egymáshoz közelíteni kell, mégpedig úgy, hogy közben emeljük a nívót, tehát nem, nem szabad nem szabad ezt úgy végrehajtani, hogy az a nívó romlásához vezessen, és azt se felejtjük, hogy nehéz időkben kell ezt végrehajtani. Azt gondolom, hogy ezeket végrehajtanánk, azzal sokban stabilizálnánk az eurozónát. Visszatért görögbe Roberto Gualtieri, úgyhogy át is adom neki az elnöki tisztet. Most az árnyék jelentéstevők következnek. Muresánul az első. So, Siegfried Muresán. Thank you to both. Köszönöm szépen mindkét elnök úrnak. Először is köszönöm ezt a nagyon érdekes és értékes eh, áttekintést. Az igazi kérdés, eh, hogy miért van szükségünk fiskális kapacitásra, illetve hogy mi fér bele, eh, mit tudunk engedni magunknak a meglévő pénzügyi megszólítások mellett. Igazából az ESM mellett egy ilyen, egy ilyen sok csillapítóra van szükségünk, vagy tagállami szinten versenyképesség javítására. Alapvetően a központi bankok képviseletében is tévőkhöz fordulva, nos, a strukturális reformok szükségeséről beszéltek. Önök szerint milyen reformok elengedhetetlenek annak érdekében, hogy azokat a monetáris politikai eszközöket kiegészítsük, amelyeket az LKB e hozott, hiszen nyilván az eurózóna fiskális kapacitása komoly feltételekkel kiegészítve a cél, de a strukturális reformok legnagyobb része egy filérbe sem kerül. A tagállamok fiskális pozícióját sem befolyálja negatívan, az eurózónán kívüli országok részére mi lehetne az euróvezethez való csatlakozás igazi előnye, a fiskális kapacitás miért lehet vonzó számukra? És pontosan milyen biztosítékokat tudnánk adni az eurózónán kívüli országok számára, akik nem akarnak az eurózónába belépni, hogyan tudjuk őket megnyugtatni, biztosítani, hogy a fiskális kapacitás negatív hatással nem lesz rájuk. Van-e esetleg még valami, amit kiegészítésként elmondanának azzal kapcsolatban, hogy e, erősítenünk kell azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy a fiskális szabályoknak eleget tegyenek Eh, ezek a tagállamok, pontosan milyen eszközökkel lehet a fiskális szigort eh, valóban erősíteni Európában. Köszönöm, Pirko Ronen Lerner következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes véleményeket hallhattunk, ahogy ezt a munkadokumentumban a társelőadóm is kimondja, az eurózóna költségvetési mm, e, mechanizmus e, e, egy, egy olyan igazából erről beszéltünk már korábban is, mennyire tartja reálisnak azt, hogy a tagállamok egy ilyen mechanizmust valóban támogassanak, illetve mely kérdések igazán problémásak a tagállamok számára, illetve egy ilyen mechanizmus milyen kiadása lenne a nemzeti szuverenitásra. Továbbá. Miért ez a legjobb pillanat arra, hogy az euróvizet költségvetési kapacitását kiépítsük? Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. elmondtak, úr, hogy a központi bank néha konkrét mandátumán is túllép, például a kormányok helyett az eurózóna gazdaságának megmentésére sietett, tehát que d'une capacité et d'une volonté politique. Tehát a politikai szándék hiánya az igazi probléma, úgy érzem, hogyan lehet megfelelő politikai elképzelések nélkül egy, egy ilyen költségvetést valóban elfogadni. Nincsen szakpolitikai mix, mert nincsen költségvetési és gazdaságpolitikai közös kormányzás az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus alapvetően a egyes tagállamok, az eurozón egyes tagállamainak tulajdonsultsága miatt kellett, hogy az aszimmetrikus sokkokat elhárítsa, illetve milyen hatásköröket tudnánk a tagállamoktól az eurózóna szintjére át vinni, például a munkanélküliségéről beszélt, de mondjuk az ilyen politika finanszírozása az eurózónához kerül, akkor nyilván ennyivel nagyobb a összegekkel a közösségi költségvetéshez a tagállamoknak hozzájárulni, most már hogy nem ők viselik ennek a konkrét szakpolitikának a terheit, pénzügyi terheit. Úgy érzem, hogy sokkal következetesebbnek kellene eh, lenne a, a költségvetésnek lenni a közösségi szinten, az eurózóna költségvetését folyamatosan növelni a gazdasági, eh, a tagállami költségvetésekhez eh, képest. Úgy érzem, hogy így leállhatunk egy optimális eurózónával. Köszönjük Fábio Mánzi. Well, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Pervanzsiberes a szakértelem özönéről, lavináról beszélt. Én inkább egy hólabdáról beszélnék itt, amely majd dagadt talán. Azt mondott Tani úr, hogy nem eléggé ragaszkodunk a stabilitási növekedési paktumhoz, ez egyik probléma. Spanyolországban és Írországban a legkisebb volt a közadóság aránya a GDP-hez a válság előtt, tehát az, hogy vannak magán kockázat elnyelő kapacitások, azt érdekes hogy láttuk, hogy fordultak meg a portfóliók. A Nobel-díj 2003-ban éppen olyan tanulmányról szólt, amely azt mutatta, hogy a piac nem tudja elnyelni ezeket a sokkokat. No, ez csak egy, egy mellékes gondolat. Két kérdésem volna Ragon úrhoz. Egyetértek azzal, hogy a fiskális kapacitás van nagyon nehéz. Egyetértenünk politikai kérdéseket érint, adó, az adó nem feltétlenül stabil forrás. Vajon az ISM-nek lehetne-e adni banki ö, engedélyét? Hiszen láttuk, hogy a monetáris politikát most semlegesíti az, hogy túl nagy a fiskális, fiskális konszolidáció, a pénz nem jut el a reálgazdaságba. Ne lehetne-e olyan forrástként meghatározni, hogy ne egy túl politizált adóalaprendszerben működne. Ezen túl pedig azt szeretném, hogyha csökkentenénk az állampolgárok adólapját, csökkenthetnénk, hogyha olyan országok, mint például Hollandia segíteni a munkánkat a társasági adóra vonatkozó igazságosabb adó meghatározásában a parlamentben. Aztán tagállami szinten is lehetne nagyobb hatályt adni a paktumnak. Szibelsz úr itt lesz jövő héten a parlamentben a befektetések aranyszabályáról, hogy a közberuházásokat kivennék az elszámolásból, hiszen a jövő eszközeit teremti meg a jövő generációk számára. A némes stabilitási törvény is hasonló képpen határozta meg ezt a, ennek a szabályozását. 1967-ben. Ezt hogy látja ennek lehetőségét, Ragan úr? Köszönöm, Riad asszony. thank you for that. Um, I'll keep this short. I just... Köszönöm, rövidre fogom. Többször előtettük, hogy a költ, EU költségvetés kevesebb mint 1%-a az EU GDP-nek. Látva a nehézségeket a közös nevezők meghatározásában, más kérdésekben is a tagállamok között. A, szét, a különbségek növekedése, a széttartás növekedése a tagállamok között, és a konkrét hiánya a szolidaritásnak szerintem világos az, hogy a szabályozási keret EU szinten kellene, hogy meghatározzon, és nem a pénzügyi kapacitás, mert itt nyilvánvaló a bizalom hiánya, többen említették, hogy tagállamok nem bíznak egymásban, mint partnerek, és a leggyengébb tagállam, ahogy kezmergett a válságból, nem biztos, hogy szolidaritás alapján történt, írarszokban is látható, hogy minden férfi, gyermek és nő a következő években ezer, ezreket fizet majd, hogy kikeveredjünk ebből a problémából. Nem lehet több szociális dömpinget megengedni, hanem erre kell állítani a tagállamok közötti bizalmat. Az, hogyha absztrakt struktúráknak adunk hatalmat EU szinten, önök szerint megteremti ezt a bizalmat? Hát én nekem hatalmas kétségeim vannak ezzel kapcsolatban. Másik kérdésem, mit lehet annak érdekében tenni, hogy egy ilyen pénzügyi bankválságot elkerüljünk a jövőben? Mit kéne jó, jóvá hagyni és gyorsan kiegészíteni a bankuniót, mivel kellene annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Ernest Maragall. Köszönöm szépen, Ernest Maragall következik. Köszönöm szépen, spanyolul fogok hozzászólni, ha megengedik. Um, quisiera primero muy, muy rápidamente compartir la reflexión. Köszönöm. Artui úr és Demázi úr beszéltek az államadóság alakulásáról, vagy a spanyol államadóság alakulásáról. Ehhez nem szólnék hozzá, de hát ismerik a helyzetet. ne néhány konkrét kérdésem. Utaltak a utaltak bizonyos deficitekre például, ott van a beruházási deficit, a keresleti deficitről volt szó, de mondom, ehhez kapcsolódik a beruházási eh, kereslet is. A válság alatt csökkent a magán és az állami befektetések aránya. Sok tagállamban a pozitív externáliák elkerülése véget történt ez. A kereslet deficit ről azt gondolták, hogyha lenne egy igazi fiskális kapacitás Európában, akkor ezt fel venni. megoldódna ez. Ön a holland központi bank elnöke, de tegnap részt vett azon a vizsgáló bizottságülésen is, vagy azon a bizottságülésen is, amelyet a TAX tartott. Nos, nagyon fontos az, hogy ha van egy európai fiskális hatóság, akkor az semleges legyen. De mindannyian tudjuk, és mindannyian készek vagyunk kijelenteni azt, hogy sokan, sokféle sokféle adat létezik, de valószínűleg körülbelül 100 milliárdnyi az adó elkerülés aránya Európában. Valójában nincsenek pontos adataink, de így becsüljük ezt az összeget. Mi lenne, hogyha ez hozzájutnak el összeghez? Harmadik dolog, utaltak az Egyesült Államokra. Én csatlakozom ahhoz, amit Ragó úr mondott. Említette a két-három százalékot, de 1921-ben százaléka volt a szövetséges költségvetésben az USA-nak, 11 évvel később pedig 15%-a. Mindez nyilván, mindez nyilván következményekkel jár. Kérdés, hogy ebből ki tudunk -e, hogyha így tennénk, akkor ki tudnánk-e lépni a válságból. Van még egy dolog, ami nem szorosan kapcsolódik ide. Az elmúlt évek alatt nagyon sok egyenlőtlenség alakult ki, különböző deficitek alakultak ki, és a költségvetési egyenleg is megbillent. Sokszor ezeket szankcionálták, de amikor több lett, szuperávit alakult ki, akkor azt nem szankcionálták, itt konkrétan Németországra gondolok. Ennek szerintem európai szinten semmi értelme nincsen, sőt, ez plusz egyenlőtlenségekhez vezet. Köszönöm. Thank you. I don't see. Köszönöm. Uh, más uh, adott nem látok uh, jelen, hogy szót két volna, azért újra szakértőink kapnak szót. Köszönöm. Továbbra is uh, hang, hangszár problémáim vannak, nem csak fiskális térre, hanem vokális hangképzési lehetőségeimen is javítani kell. Nos, Arthuis úr korábban említette, engem idézve, hogy a központi bank túllépett a hatáskörén. Most nem lép léptünk túl a hatáskörünkön. Az alapszerződés arról beszél, hogy az ástabilitást kell garantálnunk, és ezen nem, egyáltalán nem lépjünk túl, de az ige az, hogy sokkal könnyebb lenne a dolgunk, hogyha más uniós szakpolitikák működnének a gazdaságpolitikák általában. Ez valóban csökkenteni a ránk háruló terhet. Ezen az első megjegyzésem. Azt hiszem, hogy ez ügyben egyetérthetünk, nincs közöttünk vita. Muresán úr kérdésével folytatnom milyen további reformokra van még szükség? Hát ez egy hosszú vita, de Maragall úr befektetéssel kapcsolatos megjegyzésére utalva. Nos, egész egyszerűen a környezet, a befektetői környezet javítását kell megcélozni. Van, ahol nagyon jó ez a befektetői környezet, és ráadásul ez a reformokat és a termelékenységet is javíthatja egyben, hogyha megfelelő befektetéseket eszközölik. A termelékenység javító beruházásokkal lehet hosszú távon ezt a helyzetet igazából javítani. Az előttem szólókkal annyiban egyetértek, hogy itt nem a költségcsökkentésről van szó, nem itt a termelékenység létrehozása az, ami valóban egy olyan helyzet, amivel mindenki csak nyer végezetül. Dömáci úr az ESM banki engedélyének megadásra beszélt az LKB számára. Nem az a fontos, hogy van-e vagy nincs-e az ESM-nek a banki engedélye. Ez az kérdés az az, hogy a fiskális feladatok e, ellátását LKB e, e, pénzekből kellene -e megoldani, ami ugyanis alapszerződés ellenes lenne. Ami igazából fontos, tehát ez utóbbi. Az ESM-et közvetlenül vagy közvetve az EKB finanszírozást én elég nehezen tudom elképzelni. Köszönjük, Nott úr! Köszönöm, hadd kezdjem azzal, hogy nagyban egyetértek a legtöbb ponttal, amit Kari úr mondott. Az, hogy befektetések hiánya, meg a strukturális reformok e, egyebek ügyében én is amellett érvelnék, hogy a finanszírozási költségek sosem voltak akadálya semminek egy ideje már az eurozónában, tehát nincs, nem ez az oka a befektetési hiánynak, hanem a termelékenység növekedés, az, hogy a vállalatok túl sokat takarítanak meg, visszavásárolják saját részvényeiket, mint hogy beruháznának. Úgyhogy mindez a strukturális reformok hiányához kapcsolódik. És még egy dolog hozzátehető a Kori által mondatokhoz, szerintem a reformok összetétele több figyelmet érdemel. Nagyon sok ország, ahol reformokat vettek végre, a munkaerőpiacra koncentráltak a reformok. Ám egy extrém esetben, hogy csak a munkaerőpiacot reformáljuk, mindeközben a termékpiacok nem, akkor nem teszünk mást, mint a hozzáadott értéket a, a, a munkáról a tőkére tesszük át. De nem növeljük az egész tortát. Szerintem jobban kéne hangsúlyozni a, a termékpiaci reformokat is sok országban, és ez a reformok elfogadhatóságát is javítja. Nagyon gyakran tudnak a reformokat egyfajta elitista megszorításnak érzékelik, amely a munkát, a munkavállalókat sérti a tőke érdekében. Amire inkább szükség van, az egy jó kombinációja a reformoknak. A termelékenység segíti a reformot, amely aztán beindítja a befektetési, a beruházásokat. A makrogazdasági egyensúlyhiány eljárásokban szerint én úgy gondolom, hogy a, a, a folyó mérlekben a plusz is gondot takar, tehát az egyensúly hiányát mutatja, nem csak a hiány egy adott országban. Ami pedig Spanyolország és Írország példáját illeti, egyetértek azzal, hogy a válság nem, okai nem fiskálisak voltak alapvetően, hanem az ingatlan piac hatalmas sokja, amely kiszaladt, kicsúszott a kézből, és a közfinanszírozás kicsit eltakarta mindezt, mert a, az ingatlan adó nagyon sok bevételt hozott egy ideig, és egy ilyen környezetben a, a fiskális pozíciók rugalmassága, mennyire elasztikusan reagálnak arra, ami történik a való a reálgazdaságban, sokkal nagyobb, úgyhogy lehet, hogy az a puffer, amelyet létre kell hozni a 3% alatt, elég az, hogy talán magasabbra kéne tenni, mint ahogy korábban tettük, ezt a küszöbértéket, ahhoz, hogy hatásos legyen, és ha megvizsgáljuk a stabilitási növekedési paktumot, a legtöbb értelmezés általában csak a 3%-ra koncentrál a felső plafonszintre, ám a, a paktum lényege nem a 3%, hanem a nagyjából egyensúlyú vagy, vagy pluszban levő kell legyen. És továbbra is azt hiszem, hogy az a sok, amelyek szembe kellett néztünk túl nagy volt ahhoz, hogy a paktumban kezelni tudtuk volna, ám a kiinduló pont feltétlenül jobban meghatározható lett volna, mint ahogy, ahogy, ahogy aztán történt. Well, I think Én úgy gondolom, hogy az adózás egy alapvetően politikai kérdés, erről nem mondanék semmit, ha megengedi. Elnök, köszönöm szépen. Rágó úr. Köszönöm, elnök úr. Franciául folytatnám. Idő nincs sok, úgyhogy csak gyorsan. Nézzük először az euróvezet befektetési helyzetét. Itt egyetem, hogy gyengélkedik, gyengélkednek a beruházások. valójában a kereslet, kereslet deficitjéről beszélhetünk. Kérdés az aztán, hogy mennyire, meg, mennyire nagy a megtérülése a hozama a befektetéseknek 3-5 év alatt. Nos, nincs meg a megfelelő kereslet, tehát az ár dinamikával van gond, nagyon sok ágazatra vonatkozik most a defláció, tehát itt az eurozónában nem nincs egész egyszerűen beruházás. A második dolog a bizonyosság, vagy biztonság, ennek van egy európai dimenziója, itt van a Brexit, a menekültválság, a reformról szóló vita európai szinten. Tehát a kereslet hiánya és a biztonság hiánya meghatározzák azt, hogy hogyan alakul a helyzet. Például, hogyha erőteljes politikai jeleket küldene az Európai Unió, akkor rögtön életre, vagy életet lehelne a piacba. És úgy gondolom, hogy ez a fajta politikai akarat hiányzik az Európai Unióból. el sem. Ez egy rendkívül fontos kockázat kezelő mechanizmus. Egyetértek azzal, amit Benoit köré mondott. A banki engedély megadása. Nos, hát ez is olyan dolog, ami nagyon pragmatikus lenne. hasonlót láthatunk Angliában, vagy az Egyesült Államokban, de a szerződések jelenleg nem adnak lehetőséget. Az EKB részt vehet a makrogazdasági eszközök finanszírozásában, az Egyesült Államokban legalábbis. Kettes pont. Az aranyszabályt lehet érvényesíteni, tehát a deficit szávításából ki lehet-e vonni a beruházásokat. Komoly recesszió esetében egy tagállam kiveheti a deficit intézkedésekből a beruházást. Tehát válság esetén lehetne ezt megtenni csupán. Nehéz azt elképzelni, hogy erősen kontraciklikus legyen az állami beruházás. Gondoljunk például a Juncker tervre. Az állami beruházásnak komoly konvergencia hatása van, és közvetlenül kontraciklikusan működik. Az viszont nagyon jó lenne, hogyha nem zárnánk el a beruházások csapját válság idején gondoljunk a makrogazdasági ciklusokra. Tehát recesszió idején vonjuk ki a beruházásokat ebből a körből. A második érve mellett az, hogy ma a beruházás vagy a befektetés nagyon kézzelfoghatóan jelenik meg infrastruktúrák létrehozásában, de ott van például az emberi tőkébe való befektetés, hogy az oktatásba, az egészségügybe való befektetés, recesszió idején, ezt attól még meg kell tartani. Tehát a recesszió idején is meg kell tartani számos fajta állami beruházás, befektetés, az emberi erőforrásokba történő befektetésekre gondolok, hiszen a konvergenciához e- ezekre szükség van. Említettem, van egy aranyszabály, hogy az infrastruktúrákat favorizáljuk. Egy feltételes aranyszabályra van szükség a recessziók idejére, de egyetértek önökkel, prociklikus dimenziót tagállami szinten nem szabad bevezetni. Ennyit mondanék. Egyéb funkciókról pedig, és válaszolnék ezt a Zsonárszűnek, beszéltem a munkanélküli biztosításról. Fontosnak tartom, hogy legyen egyfajta konvergencia a foglalkoztatási piacok között, ami pedig az energiapolitikát illeti. Számos beruházási projekt van ezen a téren, amelyek közjavakat finanszírozni Európában. Ez is szerintem egyértelműen jó év lenne az európai költségvetés mellett. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Egyébként, ha megengedik, elmondom azt is, hogy könnyített formájában létezik ez az aranyszabály. Az output, 1,5%-os output hiány esetében az európai programok társfinanszírozását nem kell beleszámítani a deficitbe. Ez csak preventív módon alkalmazandó. Mostos mondta hozzászólások következnek, van rá időnk. Ki szeretne hozzászólni? Vagy kérdést feltenni? Jean, I see your body language. Jean, Jean testnyelvedből arra következtetek, hogy szeretné valamit még kérdezni. Igen, Raga úr, befog, befektetések. Ön szerint a befektetések nem kapcsolódnak-e, vagy nem függnek-e attól, hogy mennyire kedvezőek a beruházás, mennyire kedvezőek a beruházási környezet, tehát mennyi idő alatt térül meg egy beruházás. Az egységes belső piac még mindig nagyon fragmentált. A beruházónak, a befektetőnek pedig előre kell tudni látnia. Pontosan azért, mert annyira fragmentált a piac, és annyira bizonytalanok, bizonytalan helyzet a jövőbeli szabályokra vonatkozóan, tehát nem lehet kiszámítani, milyenek lesznek a jövőben a szabályok. 28 szabályzó testület van Európa szerte. Ez remek dolog, hogy mindenkit ösztönzünk arra, hogy, hogy befektessen, de ahhoz, hogy konvergencia legyen, és hasonló szabályok, ehhez egy olyan, politi- ehhez egy olyan politikai lendület kéne, ami jelenleg nincs meg. Ami a keresletet illeti, most hát vannak olyan feltételek, amelyeket nem teljesítünk most, és ne felejtjük, hogy a globalizáció idejét éljük. Thank you. Köszönöm, Eliza. Thank you very much. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtak. Én most azt szeretném megérteni, hogy mi a véleménye az LKB képviselőjének azzal kapcsolatban hogyan kellett volna az államadóság problémáját kezelnünk. Ez az ügy egyre inkább érzekelhető, hiszen elviekben nagyon sok mindenhez kapcsolódik a banki unió önmagában. Kockázat ellenőrzési mechanizmusokról szól, itt az egységes szabálykönyvről beszélek, az egységes felügyeletről, az egységes rezolúciós mechanizmusról, ezt az elemet kéne stabilizálni az eurozónában, annak érdekében, hogy más kockázatokat kezelni tudjunk, és más eszközök működését javítani tudjuk. Hogyan látja ezt a kapcsolatrendszert? Notúr már beszélt róla ugyan, jobban szeretném átlátni, hogy az LKB e miképp látja mindezt. Pervans. You are And a very short one. Csak egy nagyon rövid kérdésem lenne. Ma múlt héten a plenárison tárgyaltuk azt, hogy hogyan tudjuk az EKB-t jobban a céljaink szolgáltába állítani. Most, hogy végre itt egy van valaki a központi banktól, talán most kell erről beszélni. Erről nyilván majd újra és újra beszélünk majd a parlamentben, de kihasználnám a jelenlétét úrnak, hogy hát ha tud beleszólni erre. Kore úr. Elnézést, megint egyre jobban kezd elmenni a hangom. Price stability. <clears throat> Uh, so we are, we are, we are <coughs> so I, I'll try to do my best. I'm sorry if it... Elnézést, elnézést. Megpróbálom. Elnézést kérek külön a tolmácsoktól. Neki különösen nehéz dolguk lehet, de azért megpróbálok válaszolni. Beresz asszony kérdésével kezdeném mit tegyünk a nyereségünkkel, mihez kezdjünk ezzel. Nos, a szerződés megmondja nekünk, a 43-as cikke az EKB statutumáról szóló 43-as cikk kimondja. A visszaküldjük a tagállami jegybankoknak. Aztán tovább küldik nyilván az államkincstárakba. Tehát a megfelelő szabályok szerint járunk el e- ennek a megváltoztatásához alapszerződés változtatásra lenne szükség, tehát nem mindenjük el, hogy mihez kezdünk ezzel a pénzzel. Ferreira asszony kérdésével folytatném az a bankunió és az államadóság összefüggései. Nos, egy egységes betétgarancia alapról már régóta beszélünk. Szerintem ez teljesen logikus, ugyanúgy, hogy ez összefüggően a bankszanálási mechanizmussal. A kockázat mentesítés sokkal összetettebb ennél, például a nem teljesítő kitettségek kezelése, a tőke összetételjavítása. Tehát ez egy olyan vita, amely a bankunió számos részét illeti. A kitettség kérdése maga az, hogy ez ma este felmerül a fiskális kapacitás kontextusában, jól mutatja, hogy ennek más dimenziója is van. Nem lehet ez egy quid pro quo, a, a, az államadóság kitettség szempontjából, hogy ezt már korábban említettem, úgy érezzük, hogy az államadóság kitettséget a bankok részéről csökkenteni kell, ugyanakkor ezt körültekintően kell megtenni, méghozzá úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben a nemzetközi szinten történő változásokkal is összhangban legyünk. Így tehát e, itt nagyon körültekintő lennék végezetül, elnök úr, hogyha megengedi, akkor egy pillanatra visszatérnék egy valamire, ami elhangzott, a bizonytalanság kifejezés elhangzott, az eurózóna gazdaságában nagyon sok ö, ö, ilyen bizonytalanság van. Az egyik ö, oka ennek a monetáris unió jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, illetve a, a különböző sokhatások közös kezelése. Úgy érzem, hogy ez tartja vissza az eurózónát attól, hogy kiteljesítse önmagát. Az öt elnök által jegyzett jelentés is beszél erről, sőt pont erről beszél. Európának és az állampolgároknak, hogyha meg tudnák mondani tisztán és világosan, hogy a gazdasági és monetáris unió az elkövetkező 5-10 évben hogyan alakul majd, azt hiszem, hogy ez nagyban segítene abban, hogy részben enyhítsük ezt a bizonytalanságot. Ezért olyan fontos számomra, hogy egyáltalán elkezdődött ez a nyílt vita. Köszönöm szépen. Konkrét kérdés talán nem volt, de talán röviden reagálna. Igen, igen. Jean Arthuival egyetértek, nem szabad túl naív benyomást kelteni. Ami a befektetéseket illeti, Jelenleg Spanyolországban egy pozitív dinamika van. Rövid időre vonatkozóan, tehát rövid távon meg kell nézni a hozamokat, utána pedig a kereslete fontos. Tehát a stabilizáció, a stabilizálásban fontos szerepet játszik az, hogy mennyire vállal a szerepet az Európai Unió, illetve hogy mekkora kereslet erre el kell gondolkozni azon is, hogy hosszú távon milyen okokozati rendszerek érvényesülnek majd, de a befektetések hiánya erősen kapcsolódik, szorosan kapcsolódik a, a kereslet hiányához. A görög adósságról és arról, hogy hogyan lehet politikai szempontból elfogadható módon a görög adóságot megoldani. Most erre vonatkozóan mindenféleképpen egy európai válasz kell, egy euróvezetbeli válasz. Köszönöm. Knot úr, szeretne valamit mondani? Röviden, csak már elmondtam véleményemet az álmodóságokról. Fontos azonban észben tartanunk, hogyha van egy pénzügyi ágazatunk, és szeretnénk egy pénzügyi egészséges ágazat. Az egyik alapelv az kell legyen, hogy a kockázatokat be kell árazni korrekt módon. Ennek az érnek a másik oldala, hogy mindenhol a pénzügyi ágazatban a szándékosan alulárazzák a kockázatot, sajnos ugye erre sok példa van, szinte mindig túlzott kockázatvállalásba torkollik ez. És a pénzügyi ágazat túl fontos ahhoz, hogy más célra használják, mint amire van, és a banki szabályozást épp arra az elvre kell alapozni, hogy a kockázatot kor korrekten be kell árazni, és az államadóság nem kockázatmentes. Ez kiderült a válságban, úgyhogy ezt a fogalmat, ezt a tudást kéne eltereszteni, hogy az államadóság nem kockázatmentes már, és ugye megfelelően hosszú átállási időszakra van szükség, hogy onnan, ahol most vagyunk, eljussunk oda, ahol hatékony forrás allokációs perspektíva nyílik meg a megfelelő időpontban, amikor el akarunk oda majd érni. Köszönöm szépen, hogy, hogy Bőge úrnak megadhatjuk még a szót. Én még előtte egy rövid technikai ö, reakció, mert a 30.4-es cikke az LKB e alapszabályának részben arról is szól, hogy a profitot lehet módosítani egy olyan eljárásban, amelyet az LKB e javaslat indíthat el. Tehát nem teljesen igaz az, hogy teljes mértékben függenek a szerződésektől, sőt, elméletleg indíthatják is a e, rendelkezés felülvizsgálatát. Nem azt jelenti, hogy szeretnék, vagy lehet, vagy konkrétan erről lenne szó, el, nem tudok ellenállni, hogy ne reagáljak a kockázat beárazására. Ám nehéz belátnom, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogyha az államadóság beomlik. Ugye, hogy a fizetésképtelenséget jelent egy állam, ez megtörténik, akkor a bank akkor is problémába szólt, hogyha 25 vagy 35 százalékkal bírt ilyen eszközökkel. Tehát a problémát nem oldjuk meg azzal, hogyha ideológiai választ adunk. Ami az eurozónában sajátságosan merül fel. Ezért fontos az, hogy az EKB elnök kimondta, hogy a Bázel keretein belül lehet kezelni ezt a problémát, és nem szabad a kockázat kezelésének példáját nem lehet a kockázat úgymond elítélésébe forgatni. Most a Bőge úr, ő a szó, hogy megvonja a mérlegét az ülésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs teljes körű mérlegem, nem tudom lezárni ezt az ülést így. Ám a következő munkadokumentumokban megszívleljük azt, amit ma a szakértőktől hallottunk, és köszönjük az ő és a kollégák hozzászólásait is, amelyet a szélesebb keretekbe beledolgozunk majd, és úgy, hogy a politikai keretben a tudományos tudás is megjelenjen. Ahogy a saját választókörzetemben elmondtam egy rendezvényen, a német kereszténydemokratáknak az a, az a előnyük, hogy egy, egy francia szocialista saját kezdeményezési jelentését tudják együtt írni, ami nem mindenkit lelkesített fel, nem is értették, hogy mit is csináltok, mit is írtok, mondták a választók. Tehát egyrészt két dologról kell, egyrészt a kihívásokra lehetőleg gyorsabban választ kell adni, másrészt az államok és emberek európai integrációját erősíteni kell, és az a problémákat meg kell oldani. Kettős tehát a cél, nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy hova is akarunk tartani az Európai Unióval. Tanulni kell a válságokból, mert a világ nem vár meg minket, tehát azon hozzászólások és reakciók alapján, amelyekre hallottunk, úgy tűnik, hogy a munka elején állunk, ám azt hiszem a két szakbizottságban és a jelentés írásával a plenárison is egy olyan jelentést tudtunk megírni, amely világosra teszi a parlament álláspontját ebben az összefüggésben, és ennek fényében a bizottság és a tanácsot kell felhívjuk arra, hogy komolyan vegye a tényleges együttműködést az európai állampolgárok választott képviselőivel, és ne csak félre tolja ezt a dolgot, ahogy ez sajnálatos módon többféle kérdésben többször meg kellett éljük. És az is helyén való persze, hogy a fiskális kapacitás nem lehet egyfajta menekülő útvonal az el nem végzett házi feladatok problémái elől elmenekülni. A kamathelyzet jelenleg éppen az, ami akadályoz bennünket. A 70-es években annak idején beruházások kamat terhe sokkal kisebb volt, mint most, fele, mint most. Tehát a jobb jogalkotás révén kell olyan eszközöket létrehozni már most is, amelyek révén a foglalkoztatás, bővítés, növekedés, beruházásokat tudjuk fokozni, és nem a sokféle kedvenc projekteket kéne támogatni, és de a saját hazám szüke pátriám is sorolható e, e, kedvenc projektek körén. Ben. Ezzel szemben inkább a fenntartható gazdasági növekedés érdekében kéne a meglehetősen korlátos költségvetési forrásokat fordítani, ez a mi feladatunk, és az ország specifikus ajánlások tekintetében a felelősség és ellenőrzés összetartozik, és itt is válaszoltunk néhány kérdésre már, úgy gondolom, az is világos, hogy az elvégezhető pontok közül nagyon sok szerződésmódosítás nélkül is megléphető, ám vannak olyan elemek is, amelyekre kapcsolatban fel kell készüljünk szerződésmódosításra, és ez nyilván hosszabb időt vesz igénybe, ám mind a két témakört figyelemmel kell tartanunk akkor, hogyha az Eurózóna hosszú távú jövőjét és az Európai Unió egészének stabilitását szeretnénk erősíteni megőrizni, és ezt várják tőlünk a polgárok, mint az Európai Parlament képviselőitől. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes és gyümölcsöző ülés volt. Még egyszer köszönet a vendégeinknek. Köszönjük, hogy ellátogattak ide. Köszönjük a véleményüket. Munka folytatódik. Köszönjük.